Hát ezennel lezárom. A következő ülés holnap lesz, csütörtökön, február 25-én, 8 óra 30 perctől, és a napi rend már az interneten elérhető. Ezennel az ülést